a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. A rend értelmében most pedig szóbeli kérdés következik a bizottsághoz. A kultúra szerepe az európai régiók fejlődésében címmel. Először Pakkasszonynak adom meg a szót. Ő fogalmazta meg a szóbeli kérdést, két perce van. Nagyon szokatlan ez a határidő, ez az időpont, amikor találkozunk, de ennek ellenére a következőket szeretném kérni önöktől.